Okay, members, if you'd... Uh, Tisztelt képviselők, kérnék mindenkit, hogy nyugodjon meg, és nézzük meg, hogy mindenki a helyén ül és mindenkinél megvan-e a szavazólista. Először is a napirend elfogadása az első pontunk. Úgy látom, hogy senki sem jelezte, hogy változtatni kívánna ezen, úgyhogy akkor elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei következnek. Itt kizárólag a gazdasági párbeszéddel kapcsolatosak a közleményeim. A pénzügyminiszterekkel folytatott párbeszédre gondolok. Holnap egy párbeszédet tartunk a spanyol pénzügyminiszterrel, Luis de Guindosszal. Ő lesz az, aki nagy megelégedésünkre eljön hozzánk, ami pedig Franciaországot illeti. A Franciaországgal folytatott gazdasági párbeszédet január 13-án második alkalommal halasztottuk el, és február 13 az új időpont. Időközben az Ekon titkárságát tájékoztatták arról, hogy egy, tovább, hogy egy újabb váratlan ügy miatt Pierre Moszkovicsi francia miniszter nem tud eljönni. A február 13-ára tervezett ECON ülésre ez a harmadik alkalom, hogy egy gazdasági párbeszédet kénytelenek leszünk elhalasztani, és a miniszterhez fordultam, hogy találjunk egy új időpontot, a közeljövőben, ha lehetséges. Hát nyilván gondolhatják, hogy nem tudok senkit sem kényszeríteni arra, hogy eljöjjön ide, de nem tesz jót az imidzsének, hogyha el Halasztja ezeket a párbeszédeket, úgy tűnik, mintha rejtegetni kívánna valamit, és ez nem igazán kelt bizalmat. Megértem persze azt, hogy vannak kormányzati prioritások, de azért úgy gondolom, hogy a gazdasági párbeszéd egy nagyon hasznos mechanizmus. Jó néhány pénzügyminiszter ezt már tapasztalhatta, mert itt kifejthetik azt, hogy melyek a problémáik, és nem feltétlenül találnak itt egy ellenséges hallgatóságra, hanem éppen ellenkezőleg még segíthetünk is, ahelyett, hogy akadályoznánk őket. Luxemburg esetében pedig arról tájékoztathatom önöket, hogy a miniszterrel folytatott gazdasági párbeszédet elhalasztjuk. Decemberben nevezték ki ugye Pierre Gramengorez, az új pénzügyminiszter. Reméljük, hogy vele a közeljövőben sikerül egy időpontot találni. Ami pedig Portugáliát illeti, itt is nehézségekbe futottunk, amiatt, hogy ott is új miniszter került a kormányba, az új Lisszaboni miniszter a trojka tevékenységének keretében tájékoztat majd bennünket, és a koordinátorokkal majd szeretném megvitatni, hogy kitartanak-e továbbra is a párbeszéd mellett. Általánosságban véve, ahogyan már jeleztem, fontos biztosítanunk azt is, hogy a különböző eszközöket a Sixpack és a Twopack keretében hatékonyan használjuk fel, hogy a demokratikus vitát kibővítsük Európában ezen fontos kérdésekről, hiszen nem igazán készíthetünk jelentéseket a trojkáról, hogyha nem érvényesítjük a, troj, a six-pack és a two-pack keretében nyert illetékességeinket. Gyakran ezek az eljárások kényelmetlenek, de úgy gondolom, hogy a gazdasági párbeszédet folytatnunk kellene. Többször elmondtam már, hogy ezek hasznosak, van amikor nagyon, nagyon hasznosak, ugye a máltai esetben a máltai pénzügyminiszterrel ez volt a helyzet, ő is tapasztalta, hogy hogyan folyik a munka itt ebben a szakbizottságban, ez nagyon tanulságos volt számomra is. Most pedig folytatnánk, és áttérünk a szavazásokra. A versenyképességi, a versenyjogi rendelkezésekről Andrea Schwab jelentése az első. Csináljunk egy próba szavazást, Jean-Paul. Köszönöm csak egy rövid technikai bejelentésem. Azt szeretném kérni, hogy a néppárti kollégák Andreas Schwabot kövessék, nem a koordinátort, hanem Andreas fogja a jelzéseket leadni. Úgyhogy őt nézzék, őt figyeljék. Okay, thank you very much. E- Igen, köszönöm. Néppárt Andreas ott ül. Akkor eh, csináljunk egy próba szavazást. Kérem mindenki nyomja be a gombot. Any missing cards? Van valaki, akinek hiányzik a szavazókártyája? Pervans, mínusz egy. <coughs> Uh, we've got one too many. A néppártnál egyen többen vannak, kettővel többen. Pervans, el tudja valaki küldeni önhöz a szavazókártyát, mert akkor a szocialista képviselőket meg kell számolnunk. Sajnálom. Yeah. Well, we just need to count. Hát akkor meg kell számoljuk most, hogy hányan vannak. A szocialistákat kérdezném, kérném, hogy mind emeljék fel a kezüket, hogy meg tudjuk őket számolni. Rendben, tehát a szocialisták 13-an vannak ami, ami nem rossz. Úgyhogy Permást oda számítjuk. Még valaki nem? Rendben. Először a 99-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 100-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 101 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. E Kompromisszumos indítvány, a 17-est ellenőrizzük. Huszonheten ellene 19 mellette, elutasítva, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 oka fogyottá válik CR kompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a CR kompromisszumot. Mindenki szavazott? Elutasítva. Most a módosítókról kell szavaznunk. 136 mellette. Ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk, 137 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 137-est. Azt hiszem, hogy itt is megvan a többség. Mindenki szavazott? 23-23 arányban okafogyottá válik, 138 mellette, ellene. Tartózkodás, azt hiszem, hogy itt is ugyanez a helyzet, ellenőrizzük megint. ezt még inkább okafogyott elveszítettük, 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 142 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem szavazunk a 117-19-ről egészen a 22-ig, mert a definíciókról szavazunk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, de azt hiszem, hogy itt is ugyanez az eredmény. Lezárom a szavazást. Mellette plusz egy, még így is elutasítottuk. 108 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14 ellenőrizzük a 110-est. Elfogadtuk. Látszik, hogy nem nincsenek előítéleteim. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Rendben. Tehát akkor a definíció, mindig a definíció élvez elsőbséget, de akkor érdemben szavazunk. 111 mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 22-en mellette, 24-en ellene, úgyhogy elutasítva. Most mi következik? 113 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 115 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. plusz 1, ha mindenki szavazott, okafogyottá válik, mert 23-23. Nem, 23-an szavaztak mellette, 22-en ellene, de Pervans is ellenzi, úgyhogy okafogyottá válik. 116 mellette. Ellenem tartózkodás ellenőrizzük, bár azt hiszem elutasítottuk. Elutasítottuk. Imko 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk négyes cikkről nem szavazunk, következik a 126-os, 126 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 126-ost. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ha akarják. Szeretnék, hogy ellenőrizzük? Már azt hiszem egyértelmű volt. Jó, Következik a B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 133 mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt, a 133-ast. Elfogadtuk. 25, a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum Először is van egy szóbeli módosító az ALDE és a zöldek részéről, úgyhogy erről szavazunk a szövegről, amely tartalmazza a szóbeli módosítást. Ha ezok a fogyottá válik, akkor a nélkül szavazunk a szövegről. Mellette ki szavaz? Ellene? Tartózkodás? Nem látom, úgyhogy elektronikusan kell szavazzunk. Mindenki szavazott? Ezt egyértelműen elutasítottuk, úgyhogy akkor vak vagyok. Következik a részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik A 11. oldalon a C a kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Ha önök is megtalálják, a C a kompromisszum. Elutasítva. Most pedig a CB kompromisszum jön, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júri 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük a 45-öst. Valóban ezt elfogadtuk. 100. Áttérünk a következő oldalra. 46-os mellette 46-osnál tartunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 177 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 177-est. Elfogadtuk. 24-22 arányban. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene, ellenőrizzük, Imko 32. Mindenki szavazott? 23-23 arányban ez okafogyottá válik, 108 van mellette, ellene, tartózkodás, jobb, ha ezt is ellenőrizzük, mert érdekes kombinációk láthatók. Még egy szavazatot várunk, lezárom a szavazást, és az eredmény 23-23 ismét, úgyhogy ez is fogyottá válik. 181 mellette, ellene, tartózkodás okafogyottá válik, de ezt is inkább ellenőrizzük. Huszonhárom, huszonhárom ismét, valóban okafogyottá válik, Imko 33 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mert azt hiszem, hogy megint Szoros az eredmény. Még egy szavazat. 24-22, tehát ezt elfogadtuk. 182 mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 182-t. Elfogadtuk. 183 mellette ellene tartózkodás. Rendben, akkor ellenőrizzük a 183-ast a biztonság kedvéért. okafogyottá válik. Elutasítottuk. 48. Negyvenkilenc. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 28. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. D kompromisszum. Két három részben, első rész mellett, szavaz? ellene, tartózkodik? elfogadtuk második rész, mellette szavaz? ellene, tartózkodik? elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a harmadik részt. Ha valaki a második részt is kéri, akkor azt is ellenőrizhetjük. Még egy szavazat rendben. Harmadik részt elutasítottuk. A második részt szeretné valaki, hogy ellenőrizzük? Nem? Rendben, ezt elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük a második részt. Még egy szavazat. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk, úgyhogy csak az első részt fogadtuk el a D kompromisszumból. Ez azt jelenti, hogy akkor szavazunk még valamiről? Nem? Elmegyünk az E kompromisszumhoz. Mellette ki szavaz? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös módosító mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük az 55-öst. Elutasítva. 197 mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 197-est. 22-22 arányban okafogyottá válik. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. F kompromisszum. Először is a szóbeli módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük, mert itt ez egy másik kombináció. Elfogadtuk. Úgyhogy két részben. Kell még, hogy részenként szavazzunk így a szóbeli módosítóval? A zöldeket kérdezem. Mert hogy megváltoztattuk, tehát hogyha a szóbeli módosítót elfogadtuk, akkor ha jól látom, nem kell a részenkénti szavazás, úgyhogy most következik az 58-as módosító, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva, G kompromisszum mellette, ellene ki tartózkodik, ellenőrizzük a G kompromisszumot. Uh, so it's 23-23, um, ami azt jelenti, hogy nem szavaztuk meg. Megyünk tovább. 205-ös módosító következik mellette. Ellene tartózkodók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 my, my, my brain doesn't understand. Egyszerűen képtelen vagyok észre felfogni, hogy ha egy módosítót leszavazunk, akkor miért válik a fogyott egy másik attól, hogy azt leszavaztuk? Well, that's beside the point. It doesn't... Állítólag lényegtelen, illetve hát akkor lényegtelen szerintem szerintem másról szól az én módosítom. Tehát 206-osról is szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Még egy szavazzon, és én azt gondolom, hogy ezt elfogadtuk tehát elég nagy többséggel. Menjünk tovább. 207 mellette, ellene tartózkodunk. 207-esről is ellenőrző szavazást kell tartanunk. Össze-vissza szavaznak a kollégák. Ketten még szavazzanak, ha akarnak. Lezárom a szavazást. megint csak 23-23, ha a pervans leszavazza, akkor valóban le van szavazva. 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Júri, 20, Júri 33 mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 208-as, 208-as mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 2.9-est visszavonták, 210 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 211 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 212 mellette ellene tartózkodók, 212-es ellenőrző szavazás. Neki szavazott még egyet, egy szavazatot várok, és ezzel le is zárom, és ezt elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 213 mellette ellene elfogadtuk, Imkó 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 214 mellette ellene tartózkodók tartózkodók. Ezt nézzük meg. Szerintem elef szavaztuk, de más kombinációval, mint szoktuk. Ezt leszavaztuk, elutasítottuk. Van valakinek egy plusz kártyája? Egyet többen szavaznak? Nem, mégsem, mondja az elnök just asking because in the beginning of the votes you said that there are too many EPP. What... Elején azt mondta, hogy túl sok a néppárti, most mi a helyzet? Okay. Anyway, that's, that's, that's rejected. Close the vote. Yeah. Ezt lezártuk, vagy ezt elutasítottuk. Nálunk megjelenik egy üzenet akkor, hogyha túl sokan szavaznak. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Újra kezdjük első rész mellette, ellene tartózkodók második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg a második részt, szerintem elfogadtuk, de ellenőrző szavazást tartunk. Everybody's voted, and that it was carried. És valóban elfogadtuk. Megyünk tovább. 226-os módosító, 226 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 227 és Imko 45 mellette ellene tart, ezt ellenőrizzük, jó? Oh, well, that's rejected. Yeah. elutasítottuk. Longer. The machine's going slow today. 228, all those in favour? 228 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 229 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 67 el, mellette ellene. Ezt is nézzük meg, szerintem elfogadtuk, de ellenőrző szavazást tartunk. Még egy ember szavazzon, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Egyes imkó mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, egy, imkó egy. Okay, everybody's voted. Mindenki szavazott, akkor ezt elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodók. 68-ast is ellenőrizzük, de szerintem ezt leszavaztuk. És valóban egy szavazattal leszavaztuk. Imko 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megnézzük, 71-est ellenőrizzük. Kérték. És ezt 26 nem, 20 e, igen szavazattal elutasítottuk, 72 mellette ellene ezt is ellenőrizzük, 72-es. 72. Ezt elutasítottuk. Három, Inko 3-as mellettem ellenem tartózkodók elutasítva visszavonták, kettes mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük meg. Kettes. Two more to vote. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-20 arányban. 73-as Schwab úr. Nincs mikrofon. But, um, ezt a vote A G kompromisszum 23-23 arányban lett megtartva, um, ezért uh, azt a szavazást kérem, hogy engedélyezze újra, hogy valóban 23-23 lett-e, mert Eszály asszony nem akkor szavaztunk, uh, amikor annyian voltunk, csak azért, mert bejött valaki a terembe, nem fogjuk megismételni a szavazatot, ezt nem lehet megcsinálni, sajnálom ez gyakorlatilag az egész szavazást újra kell kezdeni, akkor, hogyha valaki bejön, ez azt jelenteni. Because somebody, no, that we, we were still, we were... Mikrofon nélküli megjegyzés. Gyakorlatilag a kompromisszumos módosítót szavaztuk, és valaki megkérdezte, hogy hogyan történt, akkor azt mondtam, eh, hogy visszatérünk a szavazásra. Akkor, amikor még az az aktuális téma, akkor hajlandó vagyok ellenőrző szavazást tartani, de később nem. Eh, csak azért, mert valaki bejött vagy kiment. Uh, it's just procedurally wrong. I try very... Eljárás jogilag uh, eljárás jogilag nem lenne tisztességes. Én megpróbálok méltányos és tisztességes lenni, de azt gondolom, hogy ez a kérés túl messze vezetne. 73-as uh, mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg, 73-as. Elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodók, ugyanaz a többség, 77-es jön mellette ellenem tartózkodók elfogad, elutasítottuk, Imkó 4 mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, 78-as mellette. Nem, az okafogyott. Valóban valamit végre elfogadtunk, és éppen ezért dolgok okafogyottá válnak. A 80-as következik, 80-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, de ezt nézzük meg újra. Ezt eh, elfogadtuk. Nyolcvankettő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók, ezt is nézzük meg, 83-ast ellenőrizzük. one more to vote. does everybody vote... Még egy ember szavazzon. Lezárom a szavazást. E, elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodók, ugyanúgy, ugyanolyan mértékben utasítottuk el arányban. 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Júri 9 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Imkó 7 mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Inkó 8 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. Kilenc mellette. kilenc A raportőr, igen, mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük a kilencest. Kicsit ö, zavaros volt ez még egy ember szavazzon le, és zártam a szavazást, azt elfogadtuk. Imkó 9 mellette ellenem tartózkodók elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodók 92-est is ellenőrizzük. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette tartó, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. júli 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. That's carried. Amendment 14. Ezt elfogadtuk 14-es mellette. Ellenet Tartozkodok 14-est ellenőrizzük. That's carried. Elfogadtuk. 93-as kiesik, 12-es következik, 12-es ellene tart, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5, 15 mellette ellene tartózkodók, 15-öst ellenőrizzük. Ezt elfogadtuk az IMCO 10 az kiesik, 94 mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Imko 16 két részben első rész mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, első részt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Ezt elutasítottuk. Második rész, nem tudom, van-e értelme. Kiesik, ugye? Nincs értelme önmagába. 97-es jön mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. 97-es. Ezt is elutasítottuk. 98 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Úgy látom, hogy el van utasítva, de ellenőrizzük. lezárom, és ezt elfogadtuk. Nos, kell egy kis szünet? Szükségük van szünetre? Nincs? Nem. Jó. Akkor most jön, és gépi szavazással a módosított szöveg. Mindenki szavazott, lezárom. És ezt eh, 40 mellette, 3 ellene, 4 tartózkodás, és a jogalkotási állásfoglalásról kell még szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Valójában 41 lett most mellette, 2 ellene és 4 tartózkodás. A raportőr akar -e tárgyalásokat folytatni. Nicht zu lange machen. Zunächst mal vielen Dank an alle. Ähm, Köszönöm elnök asszony. Nem akarok túl hosszasan beszélni erről a témáról, megkérdezem, megköszönöm minden frakciónak e, a munkát. Néhány kompromisszumot sikerült ilyen rövid idő alatt összehozni. E, kicsit e, elégedetlen vagyok, hogy egyes egyes szavazásokat 23-23 arányban vesztettük el, és nincsen teljes többség ahhoz, hogy a tárgyalásokat elkezdjük, de arra kérem a kollégákat, hogy adjanak nekem mandátumot, felhatalmazást arra, hogy tárgyaljunk. Akkor én most megnyitom a szavazást, Langen úr. Also bei so vielen Abstimmungen, die... Nos, valójában egy csomó olyan szavazás eh, volt, ami egy szavazaton múlt, szerintem ezt plenárisra kéne vinni. Persze ettől nem lesz könnyebb a raportőr feladata. Teljes mértékben egyetértek Werner, Werner Langennel. Szerintem trialógusa kell legyen a célunk, ugyanis nem véletlen, hogy olyan eredmény született, amilyen született. Ez nem az Európai Parlament véleménye. Először a plenáris ülésre kell elmennünk, és csak így lehet korrekten eljárni az ilyen típusú helyzetekben. Értem az elhangzottakat. és szavazhatunk arról, hogy akarunk-e tárgyalásokba bocsátkozni, vagy sem. 26 szavazásra, szavazatra van szükségünk ahhoz, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Harmincnégyen támogatták, 12-en nem, és nem voltak tartózkodók. Tehát azt hiszem, hogy a tárgyaló csapat az elnökből, alelnökökből, jelentéstevő, illetve árnyékjelentéstevőkből áll majd. Köszönöm. And for those who are anxious, the next meeting... Akik pedig szeretnék szeretnék tudni, kedden találkozunk, négy órakor legközelebb.